Okay, uh, colleagues, so we start with... Kedves kollégák, lépjünk tovább, nyilvános ülés következik. Eszmecsere az emberi jogok helyzetéről Guatemalában. Mielőtt a konkrét emberi jogsértésekről beszélnénk, szeretném először elmondani, hogy szolidaritásunkat szeretnénk kifejezni a guatemalai áldozatok esetében az elmúlt 40 év legsúlyosabb vulkánkitörése miatt 101-en meghaltak, és 300-an megsebesültek, úgyhogy szeretnénk a szolidaritásunkat kifejezni. Egyébként három héttel ezelőtt ünnepeltük a Szaharov díjasokat, és a Chavez, Chavez 2017-es saharov Prize győztes vagy nyertes is felhívta a figyelmünket erre az eseményre, és ő maga is segítséget kért. Vagy a német, vagy az angol sajtóban olvastam, hogy problémák vannak a segítségnyújtással, azokban a városokban és falvakban, amelyeket elpusztított ez a vulkán kitörés. A mai eszmecsere folyamán természetesen az emberi jogok helyzetéről fogunk beszélni Guatemalában, és itt különböző területeket fogunk érinteni. Van parlamenti állásfoglalásunk, ez a 2017 februárjában született, akkor beszéltünk arról, hogy 2016-ban 14 emberi jogsértő vesztette életét, és amióta elfogadtuk ezt az állásfoglalást, további 62 emberi jogvédőt öltek meg, hetet csak az elmúlt hónapban. Ezek tényleg elfogadhatatlan és szörnyű események. Több törvénytervezetről is vita folyik, amelyek regresszív, visszalépő jellegűek az emberi jogok tekintetében. Azt is látjuk, hogy a guatemalai kormány a svéd nagykövetet megpróbálta kiutasítani az országból, és a büntetlenség elleni bizottság vezetőjét, Iván Veleszkezt is megpróbálják ellehet, ellehetetleníteni a CCG vezetőjének a megtámadása teljes mértékben elfogadhatatlan, ezért a parlament szeretne odafigyelni egy kicsit fókuszáltabban a guatemalai helyzetre. Két szakértőt hívtunk meg a mai napon, akik a guatemalai helyzetet fogják nekünk elmagyarázni. Itt van Anabella Sibrián, aki a büntetlenség elleni platform képviselője, és Jorge Santos, aki pedig általános koordinátorként dolgozik az emberi jogvédők védelmével foglalkozó osztálynál Guatemalában. Először is Szibrián asszonynak adok szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, alelnök asszony, hölgyeim és orvosaim, tisztelt képviselők. 17 februárban, ahogy ön említette is, az Európai Parlament az állásfoglalásában kiemelte, hogy milyen előrelépések történtek az országban a nemzetközi büntetlenség elleni bizottság fölállítása, a CICIG, pozitívnak ítélte az alkotmányreformot is, a jogalkotás és az igazságszolgáltatás területén, a három a kormányintézmény tekintetében, aztán az átmeneti igazságszolgáltatási területen is nagyon elő, sok előrelépést tűnt, egy 14 éves gyermek eltűnése, ki a testvérének a megkízása, meggyilkolása témájában, valamint a szervezett bűnözés elleni harc és a korrupció elleni harc területén is a minisztérium által tett lépéseket értékelték. Sajnálatos módon hat hónap elteltével a guatemalai elnök megpróbálta a Sziszige támogató Iván Veleszt nagykövetet eltávolítani az országból. Egy éve később az alkotmány reformról elfeledkezett a kongresszus, és a súlyos bűnügyek esetében a, a bíróságok tekintetében egy új törvény tervezetet nyújtottak be azért, hogy büntetlenül megúszhassák ezeket a mm, tárgyalásokat, ezeket a pereket a felelősek. 2017-ben a büntetlenség kultúrájának a felszámolását céloztuk meg, hiszen ez a biztonságot is kockáztatja, fenyegeti. A teljes társadalomra vonatkozik mindez, illetve a emberi jogi aktivistákat érinti leginkább ez a kérdés. Amikor az Európai Parlament 2017-ben a Guatemalában a büntetlenség kultúrájának a felszámolásáról tárgyalt, akkor specifikus reakció történt az állásfoglalásra az országunkban. Paradox módon idén a guatemalai kormány úgy döntött, hogy Guatemalából el kell távozni a svéd nagykövetnek, pedig ugyanolyan kifejezéseket használt, mint az elmúlt évben az Európai Parlament. Együttműködési a támogatásról volt szó éppen a CICIG érdekében, és ezzel kapcsolatban próbálták eltávolítani a svéd nagykövetet. A nyilatkozat az csak egy ürügy volt, Emögött valójában az áll, hogy akadályozni kívánják a büntetlenség és a korrupció elleni harcot. A CICIG ezzel foglalkozik elsősorban, és Iván Velasquez az igazgató, aki ugye vezeti ezt a szervezetet. 2015-ben bízta meg, és nagyon nagy támogatást kapott ez a személy, és hogyha Szeretnék egy kicsit visszatérni az időben, hogy magyarázatot tudjak adni. 2015-ben Guatemalában nagyon nagy állampolgári kezdeményezés történt, hiszen próbáltak, próbáltuk elérni az aktivisták segítségével, hogy a korrupciót föl lehessen számolni, és hogy a legmagasabb szinten is a büntetlenséget meg lehessen szüntetni. Azok a csoportok, amelyek a korrupció és a büntetlenség ellen harcolnak, a CICIK keretében végezték a munkáját, ugyanakkor a kormány részéről mi úgy hívjuk ezt, hogy vegyük el a vizet a haltól, egy ilyen politikát folytattak, és támadást intéztek azok ellen, akik egyértelműen a nemzetközi büntetlenség elleni szervezetnek a támogatói. Az ENSZ szervezetét érinti ezt, a emberi jogi ilyen szervezetet, ilyen szivatalt érinti ez. Elnézést. megfelelő a tolmácsolás? Rendben. Továbbá nagyon sok nagykövetre érvényes ez, az Egyesült Államok is ugye támogatta, tehát az Egyesült Államok nagykövetséget is élet ez, aztán az emberi jogi főügyész, a köztársasági főügyész, támadások értékőt, illetve inkább fenyegetések olyan mértékben, hogy meg kellett kettőzni a védelmét. Jelenleg azt látjuk, hogy ez a stratégia, hogy a sziszik támogatását megszüntjék, ez most kibővült a svéd nagykövetségre is. A Svédország a fő donorországa a nemzetközi büntetlenség elleni intézménynek. Az Egyesült Államok, az Európai Unió és Kanada még a fő támogatóink. Ez egy nagyon negatív üzenet a nemzetközi közösség számára is, és ezzel kapcsolatban szeretnénk azt kérni önöktől, hogy vegyék azt figyelembe, hogy multilaterális kérdésről van szó, nem szabad szem elől veszíteniük ezt a helyzetet. A G13 közzétett idén egy sajtóközleményt május 15-én, és ebben sajnálatosnak nevezte a guatemalai hatóságok döntését, hogy eltávolítják Andes Compass svéd nagykövetet az országból. Egyértelműen biztosítottak minket a támogatásukról. Nem csak a büntetlenség és korrupció elleni szervezetek, hanem a, általában az emberi jogi aktivisták esetében is. Ha egy nagykövet nagykövetet a kormány azért büntet, mert egy véleményt kinyilvánított, akkor képzeljék el, hogy mi történhet olyan emberekkel, akik emberi jogi aktivisták, és elmondják a hazájukban a véleményüket. Szeretnénk azt kérni, tisztelt alelnök asszony, hogy vegyék figyelembe azt, hogy egy évvel ezelőtt az Európai Parlament az uniós intézményeket és a tagállamokat arra kérte, hogy technikai és költségvetési támogatást biztosítsanak Guatemala számára a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harc érdekében. 2018-ban azt kérjük, hogy egyrészt folytassák ezt a mm, támogatást a harcunk érdekében, illetve növeljék meg a támogatásukat, és a cicignek célozzák ezt a támogatást. Nehéz időszakban az Európai Unió nem vonhatja vissza a támogatását. Az Európai Uniós tagállamok, nem csak az Európai Uniós delegáció, hanem mindannyiuknak erősebben kell fölépniük Guatemalában, támogatniuk kell a korrupció és büntetlenség elleni harcot, hiszen a guatemalaiak nagyon nehéz helyzetben végzik ezt a, folytatják ezt a harcot. A nemzetközi szervezet is támogat minket a a tekintetben, hogy felszámoljuk ezeket a kultúrákat, amelyek meggyökereztek az mm, államszerkezetben. Európai támogatásra van szükség projektek, fejlesztési projektek végrehajtásához, ugyanakkor szabad egyeztetésekre kell mm, biztosítani a lehetőséget az őslakosok számára is. Együttműködést szeretnénk kérni a Guatemala általános nyomonkövetése tekintetében is. Ezen két téma tekintetében szeretnénk azt megemlíteni, hogy a őslakos csoportok jogai tekintetében szabadon és informális módon meg kell adni a lehetőséget az egyeztetésre, és a saját területeiken, ahol élnek, a saját életterületeken végrehajtó projektek tekintetében csak az egyetértésükkel lehessen döntést hozni. A, akár konzultációhoz való jogok tekintetében nem konzultálnak pont ezekkel az érdekelt csoportokkal. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy amennyiben az európai államok együttműködnek a guatemalai őshonos lakosság konzultációs jogának támogatásához, akkor az ENSZ őslakosokkal foglalkozó külön megbizotjának az ajánlásait kövessék. Ide májusban látogatott el Guatemalában a külön megbízott. Nagyon egyetemű az állásfoglalása az ősonos lakosság jogai tekintetében. A rendszeres egyetemes vizsgálat nyomonkövetés tekintetében és a javaslatok tekintetében azt szeretnénk kérni, hogy konkrétan a gyakorlatban azt ellenőrizzék, hogy a 2012-es urugvái köztársasági vállalásokat teljesítse Guatemala is. 2012-ben Uruguay azt javasolta Guatemalának, hogy valósítson meg egy végrehajtási tervet, beleértve a civil szervezeteket és a nemzetközi szervezetek nyomon követésével. Ez egy általános vállalás, és az összes államra érvényes. Az kétségtelen, hogy sajnálatos módon a, most már a harmadik uh, ciklushoz jutottunk el az egyetemes vizsgálat tekintetében 2017-re, és Guatemala ezt a nyomonkövetési mechanizmust a civil társadalom részvételével még mindig nem valósította meg. Szeretnénk azt kérni, hogy ezt vegyék figyelembe. Jorge talán majd uh, részletesebben be tud számolni, hogy milyen egyéb kéréseink vannak az Európai Parlamenthez. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Szibrián asszony, köszönöm a prezentációját, és most Kontrérász úr a szó. Üdvözlök mindenkit, tisztelt parlamenti képviselők, Ezt szeretném én is elmondani, hogy aggályos számunkra súlyos a helyzet, romlik a helyzet az emberi jogok tekintetében a hazánkban. A Amerika Közi Bizottság, emberi jogi Bizottság augusztusban meglátogatta az országot. Egy jelentés készített Guatemala-ról 2015-ben még, és az egyik értelmezés a látogatás során az volt, az egyik véleményük az volt, hogy sokkal rosszabb az emberi jogi helyzet most, mint 2015-ben volt. Ez valószínűleg egy sokkal szélesebb folyamatnak a része meg lehetne határozni 2017. augusztusban és augusztustól romlik különösen a helyzet, hiszen Ivan Velázquez, a sziszik vezetője tekintetében ugye augusztusban léptek fel, a nemzetközi közösség tekintetében is, akik az emberi jogok érdekében és az igazságszolgáltatás érdekében dolgoznak, tehát ők szemben is konkrétan és egyre súlyosabban lépnek fel, minden olyan személyen szemben, aki a büntetlenség és a korrupció felszámolásán dolgozik. A köztársasági kongresszus is foglalkozott a kérdéssel, illetve további lehetőségek, eszközök is rontják a helyzetet az emberi jogok tekintetében az országban. Szeretnék részletesebben foglalkozni a helyzet bemutatásával. Először is legalább négy törvénytervezet van a kongresszus előtt, amely egyértelműen mutatja, hogy milyen visszalépés történik az emberi jogok területén. Az úgynevezett nem kormány szervezetekre vonatkozó reformtörvény Gyakorlatilag ennek a célja az, hogy elgyengítse a gyülekezési szabadságot ezen szervezetek tekintetében, és korlátozza, akadályozza a tevékenységüket a guatemalai fellépés tekintetében továbbá. A nemzeti megbékélési törvény reformja is a kongresszus előtt van. Ez gyakorlatilag neve szerint a nemzeti megbékélés szolgálja, de ugyanakkor büntetlenül hagyná azokat a bűncselekményeket, amelyekre elvileg nem érvényes az amnestia. Ez egy plusz próbálkozás arra, hogy ezt a törvénytervezetet módosítani kívánják. Aztán van egy további törvénytervezet is, a megbízások elfogadásának törvénye, az a neve, ezzel gyakorlatilag az a cél, hogy a vádlottak a korrupció és a büntetlenség tekintetében privilégiumokat kapjanak, és hamarabb lejárhasson az ő büntetésük. A köztársaság kongresszus egy sor olyan kezdeményezést kíván végrehajtani, amely sokkal nehezebbé teszi majd a helyzetet az országban. Aztán az erőszakos cselekmények olyan személyekkel szemben, amelyek Guatemalában az emberi jogokat végdik, végzik emberi jogi aktivistákról van szó. A parlament, Európai Parlament állásfoglalást írt ebben a témában. Most már 62 haláleset fordult elő 2017-től, és idén 8 haláleset, illetve 13 haláleset következett be. A 13 közé tartozik kettő újságíró, akik gyakorlatilag oknyomozó munkát végeztek korrupciós esetek tekintetében az országban. Aztán ide tartozik öt őslakos vezető, őket is megölték, illetve más a területet, természetes forrásokat védő aktivistákat gyilkoltak meg. Kettő személy ellen gyilkossági kísérletet követtek el. Az egyikük az emberi jogi ügyész volt a közügyi, közügyek minisztériumban, és a másik személy pedig a Amerika Közi Emberi Jogi Bizottság védelme alatt álló személy volt, szintén az ősonos lakosság képviselője. Továbbá az emberi jogi aktivista nők ellen is sorozatban követnek el erőszakos cselekményeket. Továbbá az emberjogi és alapjogi aktivisták ellen egyéb módon is föllépnek, például a kriminalizáció segítségével az UDEFEGUA esetén a stigmatizálni próbálja ez a szervezet az gyűlöletbeszedet, és összesen 76 agressziót, 76 támadást végeztek ilyen személyek ellenében a köztársaság elnöke és más fontos politikai vezetők követik el sokszor ezeket a cselekedeteket. Néhányuk ellen már elfogadási parancs is van, gyakorlatilag rendszeresen felépnek az emberi jogi aktivisták ellen, sokat közülük letartóztattak. Kettő esetet szeretnék említeni, konkrétan az egyik a békés ellenállás, amit Kávávoni békés ellenállási szervezetnek nevezünk. Itt egy vízi erőmű építésével szemben lépnek föl ennek az vezetője Bernardo Kársol. Néhány hónapja már börtönben van, hiszen az Alkotmányjogi Bizottság előtt elvileg védelmet élvezne, és azért lépett föl, mert nem történt meg az előzetes konzultáció a vízerőmű építése tekintetében. A másik eset egy nikkel bányára vonatkozik a legnagyobb tó közelében. Orosz tőkével dolgoznak itt, és évek óta támadják azokat a személyeket, akik békésen fölépnek a terület szennyezése ellenében. Itt nyolc aktivistáról van szó, ők közöttük kettő újságíró, a többiek pedig a helyi halászati egyesületnek a tagjai és vezetői, és ő ellen is konkrétan föllépnek. Ez is mutatja azt, hogy a szabadságjogokat és a testi épséghez való jogot fenyegetik ilyen aktivisták esetében ezek a fellépések. Végül pedig szeretnék még egy esetet említeni, ami hasonlóan fontos. Az Amerika Közi Emberi Jogi Bíróság 2014-ben foglalkozott a emberi jogi aktivisták kérdésével, és a szöveges részben a egy emberi jogi aktivistával kapcsolatos kártérítésként, ez 2014-es eset, azt határozták meg, hogy Guatemalának védelmi politikát kell kialakítania az emberi jogi aktivisták érdekében. Ez a közpolitika ez nagyon jó visszhangot kapott azon közösségek körében, ahol jelentős az emberi jogi aktivisták fellépése. Ez a közös fellépés gyakorlatilag ahhoz vezetett, hogy májusig 8 újabb vezetőt végeztek ki, vagy öltek meg. Sajnos ilyen most a klíma az országban, és ez megakadályozta azt, hogy széles körben részt lehessen venni aktivisták, emberi jogi aktivisták részéről a, ezen közpolitika felépítésében Csatlakozom azokhoz a kéréseket, amelyeket annabel a Szibrián már elmondott önöknek. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos. Egyrészt a februári 17-es februári állásfoglalás nyomon követése. Azt is kérjük továbbá, hogy készítsenek egy új állásfoglalást, hiszen jelentősen romlott a helyzet az emberi jogi témákban az országban, a klímát a gyilkosságok határozzák meg, a kriminalizáció, a lejáratási kampány, a nemzetközi büntetlenség elleni bizottság ellen, a, ezért úgy gondoljuk, hogy egyrészt új állásfoglalásra lenne szükség ebben a témában, másrészt fontos lenne egy újabb látogatás az országunkban, és akkor meg tudnák vizsgálni, hogy mennyire súlyosan alakul a helyzet hazánkban. Köszönöm szépen! Thank you, Ms. Köszönöm szépen! Természetesen feljegyeztünk mindent, és uh, az összes droás uh, képviselőnek el fogjuk majd mondani, hogy mit tehetünk a következő állásfoglalásban, illetve hogy mikor kerülhet sor a következő látogatásra. Természetesen mi ezt most itt nem dönthetjük el, köszönjük szépen. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon rossz az emberi jogi helyzet. Mielőtt megadom a szót a külügyi szolgálat képviselőinek, szeretném megkérdezni a képviselőket, hogy valaki szeretne hozzászólni. Sánchez képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, a alelnök asszony, a vendégek, köszönöm szépen a magyarázatukat, akkor is, hogy elég borzasztó végighallgatni azt, amit elmondanak. Az alelnök asszonynak már mondtam, többször elismételtük, és itt is el szeretném ismételni, hogy az Európai Parlament 17. februári állásfoglalása az guatemalai emberi jogi helyzetről beszélt, 17 ember meggyilkolását ítélte el, azóta 62 további ember gyilkoltak meg, és a múlt hónapban csak hetet, tehát csak a múlt hónapban hetet. Ez egy nagyon súlyos visszalépés, az emberi jogi helyzet rendkívüli módon romlik ebben az országban. A svéd nagykövet kitiltására való próbálkozás is példa erre, hiszen az a vádolták, hogy beavatkozik a belpolitikába. Szeretném kiemelni azt, hogy azok a szervezetek, akik támogatják az emberi jogi aktivistákat, sajnálatosnak tartották ezt a döntést. Amikor emberi jogok védelméről van szó, akkor soha nem szabad arról beszélni, hogy beavatkozás történik a belügyekbe. A, tavaly volt a 30. évfordulója a Szaharov díjnak, és Lolita Chávez, a guatemalai díjazott, felhívta a figyelmünket erre a helyzetre, és felszólította ő is, vagy felkérte ő is a bizottságunkat, hogy szervezünk egy delegációt Guatemalába. Úgy gondolom, hogy minél előbb meg kell ezt szerveznünk, és még évvége előtt az utat is meg kellene szervezni. Aggályos, ahogy önök is elmondták, hogy a törvénye, a tervezetekben látjuk, hogy a civil társadalom gyengítése a cél, az emberi jogi aktivisták elleni fellépés a cél, itt elsősorban környezeti jogokat védenek ezek az aktivisták. A konzultációhoz való jog a benszülött lakosság részéről nem kap támogatást sokszor a helyi vezetők részéről, így fölmerül az a gyanú, hogy valami nagyon rosszul alakul. Ugyanezt történik a nem kormány szervezetekre vonatkozó törvény tervezet esetében is, hiszen ez korlátozni fogja a cselekvési lehetőségüket, az alapjogaikat, ami lehetővé teszi, hogy dolgozzanak. Egyértelműen nagyon sok az előttünk álló munka, és a maguk előtt álló munka, és a maguk mellett leszünk békés aktivistákat terroristaként kezeltek. Mi a spanyolok már így is egy nagyon hasonló törvénynek a hatásait érezzük a saját bőrünkön, és nagyon jól tudjuk, hogy milyen hatásai lehetnek egy ilyenfajta törvénynek. Mindez a lakok miatt, és azért, mert a, látjuk az adatok alapján is, hogy nagyon sok emberjogi aktivistát gyilkoltak meg és támadnak meg. Hangsúlyozzuk még egyszer, hogy nagyon sürgős egy parlamenti adhok delegáció felállítása, és fontos, hogy ez a delegáció ellátogasson Guatemalába, hogy felméri a helyzetet. Köszönöm szépen, és biztosítom önöknek a szolidaritásomról. So I see... Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy más nem kíván hozzászólni. Fernando Ponsnak fogok szót adni a külügyi szolgálat képviseletében, és így akkor a külügyi szolgálat véleményét is meghallgathatjuk a guatemalai helyzetről, illetve azt is kérném, hogy az eddig felvetett kérdésekre is adjon választ. Presidenta, en primer lugar... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném elmondani én is, hogy együttérzésemről szeretném biztosítani a vulkánkitörés áldozatait. Ez egy borzasztó dráma, Guatemalában az Európai Unió nagyon gyorsan reagált és mobilizált humanitárius erőforrásokat, és ezért nyomon követjük közelről a helyzetet. Szeretném köszöntet mondani az Európai Parlamentnek, hogy folyamatosan odafigyel erre az országra. Valójában látjuk, hogy nagyon sok kihívás áll az ország előtt, és a helyzetet azért nem tudjuk fehéren-feketén leírni, ahogy sokszor a nemzetközi politikában ebbe a hibába beleesnek. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy folyamatosan fenntartja ezt a figyelmet, és most van lehetőségünk arra, hogy elmondjuk röviden, hogy véleményünk szerint milyen a helyzet az emberi jogok területén, hiszen a mai ülésünknek ez a témája. Az Európai Unió, ahogy mindenki tudja, alapjogok védelme érdekében, ugye európai alapjogok védelme érdekében sok partnerrel dolgozik együtt, többek közt Guatemalával is az emberi jogok védelme érdekében. Szeretném most hangsúlyozni, hogy milyen munkát végzünk azért, hogy védjük az emberi jogi aktivistákat. Osztjuk az aggályokat, amelyekről beszámoltak, hiszen jelentősen növekedett a gyilkosságok száma, emberi jogi aktivisták meggyilkolása megerősödött. Persze, ha egy aktivistát megölnek, már az is sok, láttuk a statisztikákat, és főleg ez a növekedés a kapott adatok alapján ugye 7-8 emberi jogi aktivistát ott öltek meg csak egy hónap alatt, ez rendkívül aggályos. Mi reméljük és bízunk abban, hogy ezeknek a gyilkosságoknak az elkövetőit és szellemi szerzőit bíróság elé fogják állítani. Mindenképpen fontos egy nemzeti politika kialakítása az emberi jogi aktivisták védelme érdekében. A 150 ajánlás egyike ez, amelyet a rendszeres ellenőrzés keretében kialakítottunk, és amelyeket Guatemala el is fogadott. Természetesen nagyon sok erőfeszítésre van szükség az emberi jogi aktivisták védelme érdekében, hogy továbbá a jövőben egy gyilkosságot se tudjanak elkövetni. Ehhez emberi forrásokra, pénzügyi forrásokra van szükség, és a véleményünk szerint, ugye aki Guatemala barátai vagyunk, véleményünk szerint ez nemzeti szinten prioritást kell, hogy élvezzem. Reméljük, hogy a hatóságok továbbra is mutatni fogják a vállalásukat, mint ahogy amikor az Amerika Közi Emberi Jogi Szervezetet meghívták, illetve az ENSZ emberi jogi főképviselőjét is meghívták 2017-ben, amikor megújították 2017-ben az emberi jogi főképviselő megbízását is. Úgy bízunk, hogy ezeket a vállalásokat megtartják, teljesíteni fogják. Továbbra is folytatjuk a feladatainkat, sőt, megerősítjük a cselekvésünket ezen a területen, Brüsszelben, a delegációnkon keresztül is. Együttműködünk és támogatjuk a hatóságokat, a nemzeti politika területén, amiről beszéltek. Az Európai Unió és az Európai Uniós delegáció aktívan részt vesz az emberi jogi aktivistákkal végzett munkában az úgynevezett filter csoporton keresztül az ENSZ, ENSZ szervezetei részvételével rendszeres találkozókat szervezünk, megpróbáljuk megtárgyalni elsősorban a legsürgősebb eseteket, helyzeteket és ezen keretek között szeretnénk azt is jelezni, hogy más területek is léteznek, ahogy a mm, hozzászólásom elején mondtam, ahol előrelépések történtek, és szerintem azért az a helyes, hogyha az előrelépésekről is beszélünk. Például láttuk, hogy csökkent a, általában a gyilkosságok száma a múlthoz képest. Az is igaz, hogy a legutóbbi események aggályosak. azon is dolgozunk, hogy a őslakos kisebbségek védelmét meg lehessen valósítani. Ugye Guatemala esetében nehéz kisebbségről vagy tömegségről beszélni, hiszen ez az egyik olyan, vagy ez az a latinamerikai ország, ahol a legtöbb, legmagasabb az őslakosok száma, a 60 az arányuk, és Mindenhol persze fontos az őslakosok helyzete, de itt talán még fontosabb. Tehát nagyon fontos ez a tájékoztatáshoz és az előzetes egyetértéshez való jog, amit biztosítani kell számukra. Dolgozunk azon is, hogy támogassuk azokat az erőfeszítéseket, amelyeket meg kell tenni ezen jogot garantáló törvényes keretet. Itt végül is egy jogról van szó. Végül szeretnék néhány szót szólni egy másik témáról, ami szorosan kapcsolódik az emberi új kérdésekhez, a korrupció. Nagyon fontos és pozitív munkát végez a nemzetközi büntetlenség és korrupció ellen harcoló szervezet. Ismételten biztosítottuk a teljes támogatásunkról, és a Velázquez óra jelenlegi elnököt is biztosítottuk arról, hogy támogatjuk. Nagyon nagy eredményeket értek el a korábbi főügyésszel, most már újabb főügyész van, reméljük és bízunk abban, hogy ezt a korábbi jó, megkezdett jó munkát tovább fogja vinni. Ebben a kontextusban el szeretném mondani, hogy a guatemalai barátaink beszámoltak ezekről az eseményekről, ezek nagyon aggályosak számunkra is, támadásokat intéztek a cicik munkája ellenében. 2017. augusztusban nagyon aggályosnak tartottuk, hogy született egy döntés, persona non grátának nevezték Iván Velázquez-t, és gratulálunk ahhoz, hogy a döntést végül is visszavonták, ez egy nagyon helyes döntés volt, Továbbá az ismerjük és látjuk az egyéb akadályokat és problémákat is, amelyek a sziszig munkája előtt áll. Aztán a mandátum csökkentésére tett kísérletek is aggályosak számunkra, és az egyik felszólaló beszélt a G13-as nyilatkozról, az Európai Unió ezen részt vett. Itt az összes nikaragai donor találkozójáról van szó, és egységesen kinyilvánították azt, hogy támogatják ezt a munkát, hiszen a cicik munkája rendkívül fontos a jogállamiság szempontjából. És azt sem felejthetjük el, hogy a szervezet a Guatemala állam érdekében dolgozik, ez mutatja, hogy fontos a munkájuk, Végül emlékeztetnék, szeretnék arra, hogy a politikai támogatásunkon túl az Európai Unió a szervezetet pénzügyileg is jelentősen támogatja. Az a Guatemalával szemben tett vállalásunk egyik megnyilvánulása, és plusz 5 millió eurót ítéltünk meg Guatemalának, a tavalyi összeghez kép, a tavalyi kapták meg ezt a plusz összeget, és teljes mértékben rendelkezésükre álljunk ahhoz, hogy továbbra is támogassuk a korrupció elleni harcukat a szervezet részéről, illetve az összes egyéb nemzeti szervezet részéről, amely fontos és szükséges munkát végez Guatemala érdekében. Reméljük, hogy meg fog erősödni a jogállamiság az országban. Köszönöm szépen, és hogyha kérdésük van, akkor próbálok választ adni arra. Köszönöm. So Mr. Pons has invited... Sponsor. további kérdéseket tett fel. Nekem is lenne egy kérdésem. Beszélt arról, mennyire fontos a, az őslakosokat bevonni a nagy fejlesztési projektekbe, még mielőtt azokat végrehajtják. A szakértőktől viszont pont ennek az ellenkezőjét hallottam, arról beszéltek, hogy több olyan példa is van, amely azt mutatja, hogy az őslakosokat nem konzultálták, nem konzultáltak velük a projekt végrehajtása előtt. Jó lenne, hogyha többet tudhatnánk meg arról, hogy mely projektekben sikerült őket bevonni, illetve melyek voltak azok az esetek, amikor nem volt pozitív a bevonásuk. A svéd nagykövet kiutasításával kapcsolatosan azt szeretném megkérdezni, hogy a guatemalai EU-s delegáción belül van-e vita arról, hogy hogyan kellene erre a helyzetre reagálni, illetve vannak-e más nagykövetek, akik hasonló helyzettel szembesülnek, hasonló helyzet állhat elő az esetükben, illetőleg van-e valamilyen stratégia arra vonatkozólag, hogy hogyan lehetne ezt a problémát orvosolni, és hogy a Ponsz úr megengedi, akkor röviden megadnám a szót a két szakértőnek is, hogy tegyenek fel kérdéseket önnek. Én... Igen, lenne egy kérdésem. Ez a konzultációhoz, a szabad tájékoztatáshoz való joggal kapcsolatos, ugye az őslakosok esetében. A tavalyi állásfoglalásában az Európai Parlament a unió intézményeitől azt kérte, hogy kövessék nyomon azt, hogy ne kapjon európai támogatást olyan fejlesztési terv, ahol nem teljesítik a szabad előzetes tájékoztatás és konzultáció jogát. A kérdésem az, hogy történt-e bármilyen konkrét lépés, felhívták e figyelmét mondjuk európai vállalkozásoknak ilyen esetekre, vagy befektetők figyelmét felhívták e ilyen helyzetre? Tehát tájékoztaták ezeket a katemalai érdekeltséggel rendelkező cégeket azért, hogy tartsák tiszteletben ezeket a jogokat, és tartsák tiszteletben az őslakosok jogait. Pancor. Köszönöm a kérdést. Az első kérdés tekintetében ugye az volt a kérdés, hogy milyen projektek nél érvényesül az előzetes szabad tájékoztatás és konzultáció joga. A kollégáim a fejlesztési főigazgatóságból itt ülő kollégákra nézek, ők is ö, kiegészíthetik a hozzászólásomat. Ugye gyakorlatilag a napi projekt végrehajtásról van szó. A mi feladatunk mostanáig külügyi szolgálatként az volt, hogy a kormány és az érdekelt felek előtt hangsúlyozzuk, hogy szükség van egy párbeszédre, ki kell alakítani a konzultációt a civil szervezetekkel, olyan ilyen projektek esetében, amelyek ugye érintik ezt a kérdést, beleértve azt is, hogy egy jogi keretet kell kialakítani, amiben az szerepel, amikor ez érvényes, vagy amikor az ős lakosok érintettek ilyen kérdésben, hogy az előzetes szabad és tájékoztatás alapú ö, konszenzus meg lehessen szerezni, egyetértés meg lehessen szerezni. Az európai vállalkozások tekintetében el tudjuk mondani, hogy az összes Guatemalában jelenlévő vállalkozás meg kell, hogy fejeljen a guatemalai törvényeknek. Hogyha törvényi hiányosság van Guatemalában, akkor az egy olyan helyzet, ami nem ideális. Természetesen ebben az esetben, bár az európai vállalkozások teljesítik a törvényeket, nem teljesítik a szabad előzetes tájékoztatás alapján elért egyetértés feltételét. Úgyhogy legalábbis a külügyi szolgálat szintjén koncentrálnunk kéne a konkrét projektekre, e, támogatást is kéne biztosítanunk, ha ez szükséges, hogy ezeket a szabályokat tartják be az európai vállalkozások és hogy a nemzetközi standardoknak megfelelően lépjenek fel. Én így kívántam reagálni a kérdésekre. Nem volt még egy kérdés egy fontos témával kapcsolatban. Fenyegetések a svéd nagykövet ellen Guatemalában. Szeretem volna tisztázni, hogy amit most tudunk, a, először is a persona non grata nyilatkozat végül is nem született meg, nem tudom, hogy nevezzem, volt egy fenyegetés, de ez nem a helyes szó, hanem bocsánat. Egy olyan helyzet alakult ki, amelyben a guatemalai kormány azt kérte Svédországtól, hogy hívja vissza a nagykövetét bizonytalan időszakra. Nem tudjuk, hogy mi fog történni, de úgy volt, hogy persze a Nongrátának is fogják nyilvánítani. Aztán itt egy bírósági döntésről van szó, és nem egy lényegi, hanem formai kérdés miatt nem született meg ez a nyilatkozat, és itt a kollégám emlékeztet arra, hogy a főképviselő szóvivője adott tájékoztatást, ő kifejezte a mi pozíciónkat, hogy mi támogatjuk a szervezetük folyamatos munkáját, és természetesen az Európai Unió összes tagállama minden esetben, de főleg amikor egy ö, tagállam kerül a képbe, akkor természetesen mi támogatjuk az Európai Unió pozícióját és elveit. Mindezek az erőfeszítések azok az egyeztetések, amelyek aztán a gyakorlatban napi szinten megvalósulnak Guatemalában a delegációnk részéről, reméljük, hogy ez mind segíteni fog abban, hogy ezt a ellentét, illetve a potenciálisan a kiutasítás reméljük, hogy nem fog bekövetkezni. Az egy nagyon negatív esemény lenne úgy gondolom, hogy egyetemű, hogy az Európai Unió nem tud elfogadni egy ilyen helyzetet. A svéd nagykövet véleményünk szerint támogatja Guatemala erőfeszítéseit, az önök szervezetének az erőfeszítéseit a korrupció elleni harcban és a ország jobbításában. Okay, then I think we come to an... Rendben, akkor azt hiszem, lassan a végéhez érkeztünk. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy megosztotta velünk a gondolatait, az információkat. A parlament minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a follow-up megvalósuljon, de persze a döntéshozatal során többségre is szükség van, csak így tudunk újabb állásfoglalást elfogadni. Guatemala sokáig azért volt hírhet, mert a többségi társadalom szenvedésért senki sem, senkit sem vontak felelősségre. Azt hiszem, hogy a 70-es években kapott valaki Nobel békedíjat, amiért felszólalt ebben az ügyben. Most évtizedekkel később azt látjuk, hogy a guatemalaiak azt kérték, hogy vonják felelősségre a felelősöket, de sajnos nem jártak még eredménnyel. Köszönöm szépen, hogy itt jártak nálunk. So, okay, now we stay in the region. Rendben, hát ugyanabban a térségben maradunk. Egy szomszéd, szomszédos ország következik, Nicaragua. Ez esetben egy sürgőségi állásfoglalás folóapja következik az emberi jogok helyzetéről és a demokrácia helyzetéről Nicaraguában, illetve Francesca Ramirez ügyéről. Azt hiszem, hogy ha most készülne az állásfoglalás, az jóval hosszabb lenne, hiszen rendkívül erőszakos cselekményekre került sor a békés tüntetőkkel szemben Nikaraguában. Az EKS-től, a külügyi szolgálattól ismét Pons úr fog minket tájékoztatni a tavalyi állásfoglalás follow és jó lenne, hogyha szólna néhány szót a legfrissebb diplomáciai kezdeményezésekről is Nicaragua ügyében. Köszönöm. Köszönöm még egyszer, elnök asszony. Amikor a parlament elfogadta 2017-ben Francesca Ramirez esetére vonatkozóan az állásfoglalást. Azóta sajnos nagyon súlyos események következtek be, és ezért fontos, hogy beszéljünk a helyzetről. Francisca Ramirez esetének nyomon követése tekintetében közelről követjük a helyzetet, és ebben a konkrét esetben az az anyag, az az infrastruktúra, amiről konkrétan szó volt, azt elég gyorsan felszámolták. Az azért is követjük nyomon a helyzetét, mert ő aktívan foglalkozik azokkal a, a lépésekkel, amelyek most történnek Nikaraguában, a, természetesen ő a civil társadalom részéről. Ahogy az elnök asszony mondja, ez is egy jó lehetőség arra, hogy röviden áttekintsük, milyen események történtek az utóbbi időben. Röviden próbálok fogalmazni, de nagyon sok eseményről kell, hogy beszámoljak. Ezért a lényegre fogok törni, és ha valamit kihagyok, akkor az csak azért lesz, mert nem akarom hosszúra fogni a felszólalásomat áprilisban kezdődött egy nagyon zavaros helyzet Nicaraguában, és ennek a ö, kirobbantója az volt, hogy megemelték az adókat a vállalkozások számára, a dolgozók számára is, a kormány részéről, és ezt az intézkedést a lakosság elutasította, a vállalkozások is elutasították, a dolgozók, és kimentek, kivonultak az utcára, sajnálatos módon. Nagyon sokan haltak meg a rendőri elnyomás miatt, az erőszakos fellépés miatt, és a ellenőrizetlen csoportok fellépése miatt Máig folytatódnak ezek a zendülések, 30-40 ember, vagy lehet, hogy több halt meg valószínűleg ezen események során. És azon túl, hogy nyomon követjük a helyzetet, az Európai Unió külügyi szolgálata gyorsan reagált, számos nyilatkozatot adtunk ki, és konkrét fellépéseket is tettünk, mobilizáltuk az összes olyan forrást, ami rendelkezésünkre állt Brüsszelben, és a menegvai delegáció részéről is. A főképviselő szóvivője több alkalommal kifejezte, és hangsúlyozta és ismételte a nikaragai nép jogait, azt, hogy el kell kerülni az erőszakos cselekményeket, hogy békésen kell egyeztetni, és hogy a rendőri szervezeteknek is be kell tartaniuk a nemzetközi standardokat, az elnyomás, az erőszak nem elfogadható senkinek a részéről sem. A kezdetektől fogva támogattuk az inkluzív párbeszédet, a befogadó párbeszédet, beleértve a demokrácia vonatkozó kérdéseket is. A kezdetektől fogva egyeteműen láttuk, hogy a követelések lehet, hogy az adózási kérdésekre vonatkoztak elsősorban, de nagyon gyorsan változtak, és újabb követelések, legitim követelések merültek fel, amelyekről minden esetben tárgyalni kell, egyeztetni kell. Mi a kezdetektől fogva a békés párbeszédet hangsúlyoztuk ambiciózus módon, a demokráciára, igazságszolgáltatásra vonatkozó témák belefoglalásával együtt. Minden olyan személy, aki erőszakos cselekményt fogadott el, bárkiről is legyen szó, őket bíróság elé kell állítani, felelősségre kell vonni a fellépésükért. Még egyszer hangsúlyoznám, anélkül, megkülönböztetés nélkül, attól függetlenül, hogy civilekről, rendőrökről vagy más személyekről lenne szó. És ebben a kontextusban azt szeretném azt is elmondani, hogy nyomon követjük az Európai Parlament te- tevékenységét is. Nagyon hasznos volt az állásfoglalás, amit a plenárison elfogadtak és nyomon követjük az ezzel kapcsolatos vitákat. Egyéb események is történtek, amelyek alapján talán egy picit optimisták lehetünk. A Amerika Közi Emberi Jogi Bizottság jelenléte egy sor ajánlást adtak ki, és mi is hangsúlyoztuk, hogy nagyon fontos ezen ajánlások végrehajtása a gyakorlatban. Továbbá egy kicsit most gyorsabbra fogom, de természetesen a kérdésekre rendelkezésükre állok. Egy kicsit gyorsabb leszek, és most a legutóbbi eseményekre szeretnék átérni, amelyekre nagyon fontosak. A legutóbbi események tekintetében annak ellenére, hogy sajnálatos módon az ütközetek a folytatódnak, több haláleset történik, ugyanakkor volt egy sor kezdeményezés, és ezek közül az utolsó a pénteki megállapodás a Nemzeti Párbeszéd Bizottságban, ahol megállapodás született, a megállapodásban többek között látszik egy legalábbis elvi kompromisszum az összes fél részéről, egy sor téma elfogadására vonatkozóan. Ezek közül több olyan van, amit az Európai Unió és mi magunk is javasoltunk már a kezdetektől fogva az eh, Amerika Közi Emberi Jogi Bizottság jelenléte, az ENSZ eh, releváns szervezeteinek a jelenléte, saját kezdeményezése alapján a felek megállapodtak abban, hogy eh, az Európai Unió részvétele is fontos. Az Európai Unió már fokozottabban volt jelen egy sor misszión keresztül, amit az utóbbi hetekben szervezett a nikaragai kormány meghívására, de egyetemben felhasználva ezt a lehetőséget arra, hogy találkozunk az összes szektor képviselőjével, a civil szervezetekkel, tanulókkal, az egyházzal, több érdekelt szervezettel, természetesen a hatóságokkal is, hogy megpróbáljuk az összes fél pozícióját megismerni, és hozzájáruljunk ahhoz, hogy a megszülethessenek a megalapodások, a békés tárgyalásos út érdekében. Hogy milyen hatása lesz mindennek, az még korai, hogy arról véleményt mondjunk. A nikaragaiakon múlik mindez. Számunkra az a fontos, hogy továbbra is támogatásunkra biztosítsuk a párbeszédet, legyenek ambiciózusak, békések, és foglalkozzanak az összes olyan témával, amely most fontos. Szorosan együttműködünk a nemzetközi partnerekkel is. Továbbá kapcsolatban állunk az Nikaragai Egyháza mindazokkal, akik szeretnének ahhoz hozzájárulni, hogy először is a erőszakos cselekmények megszűnjenek, hogy ne legyen több haláleset, hogy megkezdődjön egy párbeszéd. Úgy tűnik ez már megkezdődött, minden eset, hogy legyen egy konkrét párbeszéd, legyen erő, előrelépés, és a legitim, demokratikus állampolgári követelések alkotmányos rend keretében teljesülhessenek. Ennyi szeretem volna mondani. Természetesen sok más témával is tudnék foglalkozni. Ha konkrét kérdéseket tesznek föl, akkor nagyon szívesen megpróbálok azokra választ adni. So, I don't know if members... Rendben van, szeretném megkérdezni, hogy a képviselőtársaimnak van -e esetleg kérdése. Celler úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen a beszámolót is. Daniel Ortega rendszere nem csak, hogy folyamatosan autokratikusabbá válik, hanem már elég régóta tulajdonképpen diktatúrának is nevezhetnénk. és amit egyáltalán nem értek az az, hogy hogyan kaphat még mindig támogatást bizonyos esetekben az Európai Unió részéről. Nagyon komoly emberi jogsértések, sőt alapjogsértések történnek Nicaraguában. Ezek a jogsértések sok esetben személyekhez köthetőek, beszélünk szankciókról, beszélünk az Európai Unió hozzáférhetőségéről, de a gyakorlatban nagyon sok minden nem történik. A kérdésem az, hogy milyen projekteket terveznek a jövőben Nikaraguában, és hogy mi milyen üzenetet szeretnénk eljutatni, illetve az üzeneten túl milyen konkrét intézkedéseket tudnánk foganatosítani annak érdekében, hogy az emberi jogsértőket kiengedjék a börtönből. Elnök, nekem egyetlen kérdésem lenne, hogy az egyházakkal állnak-e akármilyen kapcsolatban is Nikaraguában, illetve azt szeretném megkérdezni, hogy azok a diákok, fiatalok, akik szintén kivonultak az utcára, őket kiszervezi, milyen a szervezettségi szintjük, és hogy velük milyen kapcsolatban állnak. Ponc úr, várjuk a választ. Köszönöm szépen a kérdéseket. Először is jelenleg az Európai Unió nem gondolkozik szankciókon. Úgy gondoljuk, hogy nem ez a leghatékonyabb eszköz a jelenlegi politikai helyzetben. Most támogatnunk kell, sőt azt mondhatnám, hogy el kell, hogy várjuk, hogy kialakuljon a párbeszéd, hogy mindenről beszéljenek, hogy konkrétabban fogalmazzak, hogy igazságszolgáltatási és a demokráciához kapcsolódó témák is képezzék a párbeszéd tárgyát. Még mindig nehéz ez a helyzet, de eredetileg a kormánynak nem volt szándékában. Ugye logikusan korlátozni kívánta a párbeszédet más témákra, de úgy tűnik, hogy ez a leghatékonyabb lépés, amit most tehetünk. Ahogy a beszámolom elején mondtam, a nikaragóaknak úgy gondolom joga van arra, hogy találják meg az utat, a kivezető utat a válságból, a párbeszéd segítségével, és mi reméljük, hogy mindenki abban a szellemben fog hozzáállni a párbeszédhez, ami együtt működése fog ösztönözni minden felett a minden kapcsolatunkon keresztül mindent megteszünk azért, hogy ez a párbeszéd megvalósulhasson. A másik kérdése kapcsolatban a visszautalnék arra, amit a beszámolom elején mondtam. Természetesen kapcsolatban állunk a diákokkal, a polgári szövetséggel, az egyik olyan fórum, ahol csoportosulnak ők, de tudjuk azt, hogy nagyon sok csapatulás alakult ki, nagyon sokan vesznek részt ezeken a megmozdulásokon, nem csak diákok. Kollégáink, akik meglátogatták a helyszínt, ellátogattak Nikaraguában a múlt héten, két fontos látogatást is, is tettünk, a Feld Áfeld vezető és a, a dél-amerikai, közép-amerikai témákkal foglalkozó szakember is. Egyeztettek a hatóságokkal is, ki használták a lehetőséget arra, hogy találkozzanak az összes a érdekelt féllel, diákokkal, és ahogy mondtam, a polgári szövetséggel, mert most a fellépést ők szervezik, ők vezetik. Ahogy mondtam a hozzászólásom elején, természetesen nem áll rendelkezésünkre az összes eszköz, de számunkra fontos, hogy a párbeszéd megkezdődjön, és ez a megállapodás, ami pénteken megszületett, reméljük, hogy egy fordulópontot jelent, és talán jelzi Nicaragua számára is, hogy hogyan lehet ebből a válságból kilábalni, hiszen a válság az egész országot negatívan érinti. Thank you. Köszönjük szépen, és mindannyian reméljük, hogy legalább a nyílt erőszakos cselekedeteknek véget tudunk vetni. De természetesen itt van a többi kérdés is, például az, hogy az elnök felesége, az alelnök, hát hogy ezeken a helyzeteken hogyan tudunk majd változtatni, hát még messze vagyunk a demokráciától, és ezeket a kérdéseket még részletesebben meg kell vitatnunk és nem tudom, hogy a külügyi szolgálat azon képviselője itt van-e, akit a nyolcas napirendi ponthoz küldtek, a kérdések órája napirendi ponthoz. Hogyha nem, akkor várnunk kell. Bocsánat, bocsánat, mondja az elnök azt, hogy a bizottság részéről, a DEFCO részéről várunk egy képviselőt. Amennyiben itt van a bizottság képviselője, akkor el is kezdhetjük a kérdések óráját, még akkor is, hogyha egy kicsit előrébb járunk az időben, mint terveztük. A legutóbbi DROA ülésen, május 15-én volt szintén kérdések órája napirendi pont, de akkor nem volt elég időnk, és um, ezért végül is nem tudtuk meghallgatni a választ a kérdésekre. A bizottság képviselői beleegyeztek abba, hogy írásban küldjék el a válaszokat, és így tettek a külügyi szolgálat képviselői is. Az első két kérdésre kaptunk választ a külügyi szolgálat részéről, és reméljük, hogy a harmadik kérdésre most szóban meghallgathatjuk a választ. Egyébként véletlenül pont én voltam az, aki feltettem ezt a kérdést május 15-én, és igazából nem is értettem, hogy az én kérdésemre miért ne kaphatnánk írásbeli választ, hiszen ön nyilván egy kész válaszsal érkezett erre az ülésre. Nem értem, hogy ezt akkor miért nem lehetett elküldeni, de minden esetre most újra napirendre tűztük ezt a kérdést. De hogy mi is volt a kérdés? A kérdés a 2017-es éves emberi jogi jelentésre vonatkozott. Mi elmondtuk, hogy az európai emberi jogvédő mechanizmust üdvözöljük, és um, a protectdefenders.eu, védjük az emberi jogvédőket.eu uh, honlapról szólt ez a kérdés, mely a világon mindenhol emberi jogvédők védelmére szolgál majd. Ennek a kapacitását és lehetőségeit szeretnénk növelni, mert attól tartunk, hogy ez 2018. októberében megszűnik majd, hogyha az új tendereztetés nem indul el. A kérdés az, hogy milyen kézzelfogható jogi megoldásokat tudnak felvonultatni annak érdekében, hogy október 1-én tovább dolgozhasson ez a honlap és ez a mechanizmus, és hogy milyen határidőket tudnak javasolni. Továbbra is rendkívül fontos az Európai Unió számára az, EU, az emberi jogvédők helyzetének javítása, és léteznek már erre Európai Uniós irányvonalak. A kérdésünk tehát az, hogy hogyan tudunk az emberi jogvédőknek segíteni, ugyanis az első célkitűzés az országonkénti emberi jogvédelemre vonatkozó kérdésre még nem kaptunk választ. Kiera Adamot szeretném felkérni a DJ Defco nevében, hogy adjon választ erre a kérdésre. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy lehet, lehetőséget kaptunk ismét arra, hogy itt a DROA szakbizottságban választ adjunk erre a kérdésre. A válaszunk az, hogy a bizottság éppen most dolgozik a több éves cselekvési terven a 2018-2020-as időszakra nézve az EIDHR tekintetében, illetve a stratégiai párbeszédről is szeretnék majd szólni, melyre április végén került sor. Tehát azt mi is tudjuk, hogy nagyon fontos, hogy az emberi jogvédők védelmére létrehozott mechanizmus folyamatos legyen, és ne legyen benne egy működési szünet. Természetesen mi is azt szeretnénk, hogyha a következő 12 hónapra 2018. júliusától meg lenne a megfelelő finanszírozás. Amikor lezárjuk az ezzel kapcsolatos munkát, akkor a konzorciummal, a Protect Defenders konzorciummal új szerződést fogunk aláírni 12 hónapra nézve. És ezzel párhuzamosan egy új tendereztetési eljárást is el fogunk indítani a közeli jövőben, reméljük, hogy már 2018. szeptemberében. Így az új mechanizmus a jövő évtől kezdve működhet majd. Természetesen mindez a 2018-2020-as többéves cselekvési terv keretein belül valósul majd meg az IDHR-on belül. Mindezek a cselekvések, amiket elindítottunk, tulajdonképpen azt hivatottak biztosítani, hogy megvalósuljon a folyamatosság és az emberi jogvédő mechanizmusok zöggenőmentesen haladhassanak tovább, hiszen ez alatt az eszköz alatt ez mindenképpen prioritásnak számít. Ennek a programnak egyébként nagyon fontos hozzáadott értékei is vannak. Az utolsó kérdésre pedig azt tudom válaszolni, hogy hallottuk és feljegyeztük a kérést, és reméljük, hogy tudunk majd fokuszáltan koncentrálni azokra az országokra, ahol folyamatosan nehezedik a civil társadalom helyzete, és reméljük, hogy magát az eszközt ilyen tekintetben meg tudjuk majd erősíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm a választ. Ez egy DROA nyilvános ülés, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy mindezek az információk például a konzorcium részét képező civil szervezetek számára már nyilvánosak, hiszen nekik fontos, hogy tudják, hogy tudják-e folytatni a munkát. Válasz? Igen, természetesen nyilvánosak ezek az adatok, már így is kapcsolatban vagyunk a konzorciummal, és szeretnénk mi is áthidalni ezt a szerződés problémát boldogan megosztom bármilyen érdekelt féllel mindazt, amit most elmondtam. Elnök? Köszönjük, tehát azok, akik a konzorciumban dolgoznak, fel fogják önt keresni, hiszen azt hiszem, hogy nem a DROA szakbizottság a megfelelő fórum erre. Köszönöm szépen a választ. Sajnálom, hogy legutóbb nem kaphattunk választ, de most megkaptuk szóban ezt a választ, és reméljük, hogy bár a múltkori ülésen elmaradt a kérdések órája, a következő ülésen lesz majd erre megfelelő időnk. Akkor most lezárom az ülést, holnap reggel 9-kor folytatjuk majd a vitát, eszmecsere az üzleti ágazat képviselőivel. Köszönöm.